fogom megadni a szót, és a néppárt nevében elsőként Dól elnök úr kap szót. Elnök úr, a tanács és a bizottság elnök urai, köszönöm, hogy alkalmat adtak arra, hogy elmondhassam azt, hogy miért ajánlom a néppárt nevében erőteljesen azt, hogy José Manuel Barózó és a biztos jelöltek megerősítést kapjanak. Európa válságon megy keresztül, és 60 év után igen veszélyes válságba került, viszont most már azon az úton van, hogy túllépjen a válságon. Ez még nem sikerült teljes mértékben. Az automatikus stabilizátorok, a híres szolidaritási mechanizmusok, egyébként kedves barátaim, önök nagymértékben hasznosították ezt, tehát ezeket az eszközöket alkalmazza jelen pillanatban Európa. Milyen helyzetben lennének önök, hogyha nem lennének szolidaritási stabilizátorok, amelyeket időnként nagy súlyúnak értékeltünk Európában, és ezek az európai szolidaritás modelljei voltak. Ezeket, ezekhez a modellekhez az állampolgárok ragaszkodnak, viszont a modellt új kihívások támadták meg. A világ pólusú lett, de nem úgy, ahogy mi ezt megálmodtuk, pacifista, többoldalú, idealista módon nem most harc van, békés harc, de elszánt harc, mert egyesek saját modelljüket akarják másokra rá kényszeríteni. Viszont kezünkben nagyon sok adó van, és éppen ezért nyitottnak kell maradni az ideálok előtt, harcolnunk kell a felmelegedés ellen, és a versenyt folytatnunk kell. Reméljük, hogy az új bizottság velünk lesz. Ismerjük Európa gyenge pontjait, a demográfiai pontok, a jövő bizonytalansága, az ipar kihívásai és gyenge gazdasági vezetés. Emellett tudjuk, hogy ott van az euró, a monetáris politika, a technológiai vívmányok, az ipari vívmányok, az, hogy 500 millió állampolgár enni tudjunk adni. Nos, azt várom, hogy az új bizottság képzelő erőről tegyen tanúbizottságot, és megfeleljen ezeknek a céloknak. Azt várom, hogy védje az európai érdekeket, és a viszonosságot követelje a partnerektől, valamint ne habozzon, és hogyha valamilyen hiányt tapasztal, akkor a jogi eszközöket, amelyekkel rendelkezik, alkalmazza velünk együtt, a tanácssal együtt a belső piacot meg kell erősíteni, és nem szabad, hogy tabuk legyenek itt az adóra és a szociális kérdésekre gondolok. Az államok, tagállamok nem tehetnek úgy, mint hogyha ez a két terület a saját kompetenciájuk lenne, és érinthetetlen lenne itt a közös munkálkodás során. Közben a külső kihívásokra is gondolni kell, a védelem, a biztonság, a nem kereskedelmi, viszont ipari, kihívásokra, a környezetvédelemre. Európának mindenképpen meg kell védeni ezeket az értékeket az állampolgárok érdekében. Európa legyen a prosperitás és a jog területe a kezében meglévő eszközökkel nem élhet vissza, viszont a bizottságtól azt várjuk, hogy hatékonyan lépjen. Hogyha ezt megteszi, akkor a néppárt mindig mellette lesz, és egyébként nincs kételjem az iránt, hogy ezt meg is fogja tenni. Barozó elnök úr, a reformokra hívjuk önt fel, és arra, hogy az ügyet szolgálja, azt az ügyet, ami mindannyiunkat összefog, és a politikai Európát megteremtse. Köszönöm a figyelmet! Grupa Postępowego Sojuszu Szocjalistów. Köszönöm szépen, elnök úr, most pedig a Progresszív Szövetség a szocialisták nevében Martin Schulz kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A szocialisták és demokraták számára nem volt könnyű ez a döntés. Öt szavaztunk a bizottság elnökéről öt hónappal ezelőtt, megkapta a többséget, és ennek a többségnek az alapján, ami sajnálatos módon olyanoktól függ, akik nem támogatták a Lisszaboni szerződést, tehát ennek a többségnek az alapján javasoltuk a bizottság elnökének a megválasztását, és most a kollégiumról, a testületről szavazunk. A szavazás kapcsán két lehetőségünk van. Lehet, hogy a parlamentet felosztjuk jobb és baloldalra, és azt mondjuk, hogy a jobb és a baloldal ideológiai konfliktusban áll egymással, és ez szerint fog szavazni. Így is lehet. De Európa nem így működik. Ebben a parlamentben nincsen többség. A néppártnak nincs többsége, az Aldénak sincs többsége ebben a parlamentben. Európa nem olyan építmény, amelyben valamelyik politikai erő egyedül többségre juthatna, és azt mondhatná, hogy most pedig így fogjuk kormányozni Európát. Európa az állandósult kompromisszum. Ez teszi olyan nehézkessé és nehezen érthetővé sokszor Európát. De még mindig jobb az állandó kompromisszum, ami sikerre vezet, és a nagyobb szociális társadalmi igazságot eredményez, mint egy minden más erőt le nyomni próbálkozó többségi törekvés. Ezért nehéz számunkra most mérlegelni. Természetesen mindenki szeret itt vitatkozni, engem is több örömet okoz, hogyha más frakcióbeli társaimmal elvi kérdésekről vitatkozhatom, de Európának konkrét eredményekre van szüksége. Ezért a kérdést úgy tettük fel, hogy mit tehetünk mi, szociáldemokraták, szocialisták és demokraták követelni, és mit tudunk érvényesíteni, megvalósítani. Kritériumokat határoztunk meg. Az egyik kritérium az volt, hogy ebben a bizottságban az a politikai erő, amelyik a második legerősebb erő Európában megfelelő képviseletet kapjon. És ezért akartuk a fő képviselőt, biztonság és külügyi főképviselőt magunknak, és ezt meg is kaptuk. Cathy Ashton Ebben a parlamentben, hölgyeim és uraim, nem szabad, hogy kommunistaként becsmérlő szavakat kapjon. Olyanok becsmérelték, akiket, akit Franciaországban elítéltek a holokausz szagazása miatt. Keti Eston nem szabad így becsmérelni és kommunistának titulálni. Feltettük azután azt a kérdést, hogy eh, a szociális hatás vizsgálatot beépíthetjük-e állandó mechanizmusként az EU jogalkotási mechanizmusába. Számunkra az volt a kérdés, hogy az olyan intézkedések, mint például a szolgáltatás irányelv a múltból, egyáltalán megszülethettek volna-e egy olyan mechanizmust akartunk, amely megvizsgálja azt, hogy azok az intézkedések, amelyeket a bizottság meghoz, megfelelő e, ellenőrzése menjenek keresztül, mielőtt elfogadásra kerülnek, és ez most már e, gyökeret vert a szerződésben is. Az európai politikában egy nagy ugrást akarunk. A jogalkotási döntései ennek a parlamentnek a bizottság saját jogalkotási programjába kell, hogy megvalósuljanak most már egy éves határidőn belül, és ez borzasztó nagy előrelépés. Sajnos a parlamentnek nincs saját jogalkotási kezdeményező hatásköre, de ilyen módon azért a jogalkotási szerepünket erősítjük, és ez egy nagy előrelépés. Végül szerettük volna előrni azt is, hogy az az erő, amivel mi itt rendelkezünk, mint a második legerősebb frakció, és egy olyan frakció, amelyik nélkül nem lehet minősített többséget elérni ebben a parlamentben, tehát hogy ez az erő ott legyen a bizottságban. A hét alelnök közül három szociáldemokrata, ez megfelelő gesztus volt számunkra. Sok agályról hallottunk az elmúlt hetekben és hónapokban. Ma délelőtt megint itt a vita során elmondtunk kételyeket, aggályokat. De amikor mérlegelnünk kellett az igen vagy a nem között, és figyelembe vettük az előre haladást, ennek alapján döntöttük úgy, hogy a következő öt évre megszavazzuk önnek a bizalmat, és ha azt mondom, hogy önnek, akkor ez az egész kollégiumra vonatkozik, a biztosok testületére, számolhatnak a támogatásunkra, hogyha komolyan veszik azt, amit mondunk. Vagy szociális Európa lesz Európa, vagy kudarcot val. Közös felelősség kötelességünk, hogy gondoskodjunk arról, hogy szociális legyen, szociálisabb legyen Európa, és a szociáldemokrata frakció ezért megadja bizalmát ennek a bizottságnak. Pán Guy Verhofstadt. Köszönjük szépen, most pedig Guy Verhofstadt képviselő kap szót a zöldek nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. A frakciónk felajánlja az új bizottságnak a támogatását. Azonban a liberálisok és demokrát, demokraták szövetsége egy felelősségteljes képviselőcsoport, és úgy véli, hogy a következő öt év nagyon kritikus lesz az Európai Unió és az európai polgárok számára. Ennek az a következménye, hogy egy elszámoltatható bizottságra van szükség, és egy olyan bizottságra, amely széleskörű támogatást kaphat a parlamenttől. Hogy fogalmazzak nagyon világosan, elnök úr feltételekhez kötött a támogatásunk, sokkal inkább, mint az ezt megelőző öt évben. Most azt követeljük, hogy az új Európai Bizottság a motori, motorjává váljon az Európai Uniónak. Egy olyan bizottságot akarunk, amely ambiciózusabb, amely gazdasági és szociális megfontolásból, megközelítésből biztosabb alapokon áll. Ezt a stratégiát kell támogatnunk, egy olyan stratégiát, amely rábírja a tagállamokat arra, és kikényszeríti azt, amit meg kell tenniük. Úgy gondolom fel kell ismernünk, hogy szükség van egy megfelelő szociális és gazdasági pillérre a pénzügyi pillér mellett az, hogy most hol tartunk, nagyon jól mutatja, hogy milyen hibákat követtünk el az elmúlt tíz évben az úgynevezett nyitott koordinációs modellel. És más területen is megmutatkoznak ezek a hibák, a külügyi politikában, a védelem politikájában, védelmi politikában, illetve a környezetvédelem terén és a klímaváltozásra utalnék. Éppen ezért ebben a multipoláris világban azt a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy sokkal hatékonyabban kell fellépnünk, és tovább el kell mélyíteni az integrációt a közeljövőben. Azt várjuk az Európai Bizottságtól és annak elnökétől, hogy álljon elő nagyon világos, ambíciózus célokkal, célkitűzésekkel és programmal ezekre a területekre vonatkozóan, amelyeket említettem, és a kezdeményezés jogát, teljes potenciálját tekintve használja ki. Elnök úr és biztos elnöke, Barozó úr, a, a kollégium, a biztosok kollégium egy nagyon fontos testület, de azt kell mondanom, hogy nem lehet elfogadni azt, hogy ne tudjuk önöket elszámoltatni. Vannak eszközeink erre, és Eston asszonytól azt kérjük, hogy az új eszközöket, amelyeknek birtokába került, használja ki. Nyilván nagyobb az elvárásunk önfelé, mint korábban, és az ön szerepe és az Európai Uniónak is szüksége van arra, hogy megragadja a lehetőségeket. Utalnék csak Haitira. Végre tűzze napirendre és tegyen le az asztalra egy megfelelő programot a tanács értekezletén. Elmondtam, hogy a saját elkötelezettségünket is hajlandóak vagyunk felajánlani, de ez feltételekhez kötött. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig a zöldek nevében Kohn-Bendit kolléga kap szót a zöldek nevében. Warum seid ihr so nervös? Miért vagytok ilyen idegesek? To nie jest, to nie jest debata. To są oświadczenia przewodniczących grup politycznych. Nem vitáról van szó, hanem a politikai frakciók elnökeinek nyilatkozatáról. A nyilatkozat alatt a kék kártya eljárás nem lehet alkalmazni. Ez nem vita, hanem csak a politikai frakciók elnökeinek rövid nyilatkozata. Úgyhogy kérem Kumbendit urat, hogy szóljon hozzá. A mikrofon nincs bekapcsolva. Fogd be a szád, mondja Kombendit úr. Elnök úr, tudj, látják, hogy a zöldek frakciója nem fogja megszavazni ezt a bizottságot. Ugyanakkor azt javasoljuk önöknek, hogy gondolatainkat, képzelőerőnket és európai elszántságunkat vegyék igénybe. Barozó úr, ne játsza azt a játékot, hogy azt mondja, hogy akik nem szavazzák meg a bizottságot, azok Európa ellen vannak. Nem, ez az zöldek esetében nem így van, a mi esetünkben ezt nem játszhatja el, legfeljebb másokkal. Mi az együttműködésünket felajánljuk mindenféle kifogás ellen, hogyha ön az európai adózás felé akar lépni, hogyha saját európai forrásokat akar megteremteni, akkor ön mellett vagyunk az államok, gazdasági szuverenitása ellenében legyen szó itt Németországról vagy Franciaországról. Az említett esetben önökkel vagyunk. Hogyha a szerződések őrzője akar lenni, ha például ma vit, tárgyalás van a tanácssal azért, hogy a líbiai menekülteket visszaadják, akkor megkérdezzük, hogy ezeknek a tárgyalásoknak mi a jogalapja a parlament együtt döntési eljárásba vesz részt. A tanács azt mondja, hogy majd a tárgyalások végén fognak minket értesíteni erről. Nem a bizottságnak közbe kell lépnie azért, hogy az európai intézményeket tájékoztassák az említett tárgyalások jogalapjáról. Adhatnék még egy sor példát önnek, hogyha előre akar lépni például a klíma romlása terén. Ha azt akarja, hogy Európa messzebbre menjen, nem csak 2020-ig, hogyha ezt akarja, akkor az összes európai zöld együttműködésére számíthat. Hogyha a pénzügyek szabályozását akarja továbbvinni a pénzügyi válság után, akkor együttműködünk önnel. Hogyha az ön bizottsága tovább akar lépni Európa védelme terén, akkor számíthat a mi együttműködésünkre. Ha meg akarja oldani Ciprus problémáját, együttműködünk önnel. Ha azt akarja, hogy álljon le az az őrültség, hogy olyan ország, mint Görögország 4, 3%-át a GDP-jének a védelemre költi, akkor mi ön mellett leszünk, együttműködünk feltétel nélkül. Ezért mondom, Barózó úr, most nemmel szavazunk, de lehet, hogy tévedünk. A múlt alkalommal Dimas úr esetében tévedtünk. Tévedtünk, ezt bevalljuk, de hogyha ön az álmaink magaslatán áll, és nem ott, ahol eddig állt, akkor bevalljuk, hogy tévedtünk, és ön mellett állunk. Köszönöm szépen, önök úr, most pedig Timothy Kirkop úrnak adom át a szót az európai konzervatívok és demokraták nevében. Néhány képviselőtársunk úgy gondolta, hogy a biztos állítása az otthoni politikai problémák megoldásában segíthet. Nos, az Európai Bizottságban eh, tehetséges eh, embereket kellene egész Európából összehívnünk, akik eh, kompetensek, felkészültek és képesek a kihívásokra választ adni. Európában az erőfeszítéseinket most olyan területekre kell koncentrálnunk, ahol a tagállamok által elért erő erőfeszítések is segítenek abban, hogy újraindítsuk a növekedés motorját, munkahelyeket hagyjunk létre, garantáljuk az energiállátás biztonságát, küzdjünk a klímaváltozás ellen. Megfelelő programokra van szükség az európai költségvetésből finanszírozott programokra. Barozó elnök iránymutatásokat ad ki, és ambiciózus programokat készített, amit mi általánosságban támogatunk. Minden egyes állam kell, hogy támogassa ezt a politikát úgy, hogy megfelelő és jó biztos jelölteket állít. Ez sajnos nem mindig sikerült. Mi azt várjuk, hogy vezesse a csapatát, munkát a bizottság elnöke, de amikor a portfóliókat, a feladatokat kiossza, akkor is ezt a célt kövesse. Sajnos voltak közepesen teljesítő biztos jelöltek, akik a, nem követik mindig az elnök iránymutatását. Elnök úr, szeretnénk konstruktívan együttműködni minden biztossal, és voltak, akiken pozitívan lepődtünk meg. De kérjük azt, hogy ez a parlament évenként értékelje a bizottságot. Elnök úr, ez még nagyon képlékeny folyamat, és még nem tudjuk teljes nyugalommal támogatni a bizottságot. Az európai konzervatívok és reformerek ma tartózkodni fognak a szavazás során. Néhány frakció nem egységes. Mi egységesek vagyunk ebben az álláspontunkban. Köszönöm szépen. az Egységes Európai Baloldal, tehát a GUE és az NGL képviselőcsoport nevében Lothar Biszki őrél szó. Elnök úr, Barozó úr, kedves kollégák! Az én frakcióm is részt vett, aktívan részt vett a biztos jelöltek meghallgatásában. Néhányukról általában is pozitív benyomásunk alakult ki. Kevésbé lelkesültünk azonban néhány más biztos jelöltért, ami azzal is összefügg, hogy kicsit nem átlátható például a kül- és biztonságpolitikai fő képviselő helyzet, aki egyszerre a bizottság alelnöke is néhány biztos szakmailag csalódást okozott. Mi elsősorban politikai kérdéseket tettünk fel arra vonatkozóan, hogy hova kellene, hogy fejlődjön az európai integráció, és melyek kérdések a legfontosabbak a biztos jelöltek számára. Sokszor nagyon nem egyértelmű válaszokat kaptunk, olyanokat, amelyeket politikai sem tudunk támogatni. Sokat hallottunk a deregulációról, a privatizációról, a flexicurity, a rugalmas biztonság koncepcióról. Emellett tartanak ki a biztos jelöltek. Ez a, nagyon az élen áll, ezzel szemben a, a szociális biztonság kevesebb fontos megítélést kapott azután az atomenergia kérdése, a szénerőművek kérdése, ez mind háttérbe került. Nem látom azt, hogy a fejlesztési segélyek a klímapolitika területén egységes álláspont lenne. Európában a nukleáris fegyverek kérdéséről szó sem esett. Barozó úr, elnök úr, nagy tisztelettel adozom annak, hogy a biztosok állták a sarat a meghallgatások során, de nem tudunk pozitívan igennel szavazni az ön bizottságára. Köszönöm szépen. Nigel Farage a következő hozzászóló. Elnök úr, a gyerekeim elmondtak egy mesét. Egyszer a múltban megosztott volt Európa, közepén húzódott egy nagy fal, és keleten az emberek nagyon szegények voltak, nem volt demokrácia, kommunizmus gonosz rendszerében éltek, amely a saját állampolgári közül is milliókat pusztított el. De, lássatok csodát, leomlott a fal, és most 27 nemzet így demokráciában él, 550 millió ember békében él. De sajnos még folytatódik a történet, ígérem, ígérem, ígérem, hogy még folytatódik. Most talán le is kéne ülnöm. De azt kell, hogy mondjam, most először tapsoltak meg engem. Verhofstadt úr is eh, tapsolt. De, hogyha megengedik, eh, sajnos, sajnálatos módon a történet folytatódik. A felelős politikusok eh, fösvények voltak, pénzt akartak maguknak is, hatalmat akartak, és hazugságok, csalások származtak ebből, és a legbürokratikusabb államcsíny zajlott le, amit a világ valaha is látott. De persze nem golyókat alkalmaztak, ennél sokkal okosabbak voltak. Mit csináltak? voltak. Egy új szerződést, az úgynevezett Lisszaboni szerződést alkották meg, és azután 27 embertnek eh, a teljesen korlátlan hatalmat adtak. Ezek lesznek azok az emberek, akik törvényeket írnak, alkotnak. Természetesen ez korábban is így volt, de most egy új államot akarnak felépíteni úgy, hogy közben nem figyelnek az emberekre és akár megteszik ezt, akár nem, újra alkották azt a gonosz rossz rendszert, ami korábban már létezett Európában, és ami e, leomlott, ami összeomlott. A hihetetlen dolog az volt, hogy a sok új főnök közül sokan ugyanabban a gonosz rendszer rendszerben dolgoztak korábban is, eh, amikor eh, természetesen össze, összeomlott eh, a korábbi monetáris rendszer, de a régi vezetők nem hallgattak az emberekre, egyre keményebbek lettek, és nem hallgatnak arra, amit az emberek mondanak. És ezek az emberek kell, hogy most visszamenjenek a saját tagállamokba, és ott gondoskodjanak a demokrácia építéséről. A történet tanulság az, hogy nem tanultak semmit a történelemből. Mielőtt ennek a bizottságnak hatalmat adnak, emlékezzenek arra, hogy 60 évvel ezelőtt mi történt Európában. Most ez a bizottság az elnök félbeszakítja, félbeszakítja. Thank you. Thank you very much. Głos zabierze pan Hans Peter Martin. Köszönöm szépen, most pedig Hans Peter Martin kap szót. Nach dem Märchen erzählen Miután mesét hallottunk éppen, szeretnék visszatérni a realitások talajára. 17 éves a fiam, angolul tanul nagyon intenzíven, mivel tudja, hogy ez a munkanyelv a világban, és bízik abban, hogy ennek birtokában majd jó munkahelyet is kap. Nagy bízik Európában, de a politikától eléggé nagy csömöre van. Tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy elítéli a politikusokat. Mégis nagyon sok fiatal európai egy működő, jól működő 21. századi Európai Uniót szeretne. Viszont mit látunk itt ma az európai biztosok részéről? Ők a legjobbak, akikre szükségünk van? Mi itt az utolsó sorban a polgárokat képviseljük, azokat, akik döntő módon hozzájárultak ahhoz, hogy a szélső jobboldal nem alakíthat frakciót. Mi vagyunk a bimbózó pro-európaiak, de éppen ezért csalódottak vagyunk a biztosokat illetően, különös tekintettel a minőségre. Hogyha egy asszisztenst állítanánk útjóra, útra, akkor hát nem tudom, hogy igazából ez hová vezetne, talán Ötinger biztos úr tudna válaszolni erre, de nagyon sok tapasztalt parlamenti képviselő azt gondolom, hogy ott ülhetne a soraikban, egyet ismerünk, egy svédet, de ott már Karász például nem szerepel ott. Azért van ez így, mert a Lisszaboni szerződés gyakorlatilag megköti a kezünket, nem hozhatunk szuverén döntéseket, parlamentként sem. És sajnálatos módon továbbra sincs lehetőség arra, hogy egyenként leszavazzunk biztosokat. Hát ez, azt kell mondanom, hogy a 21. században Európa számára ez nem járható út. Ha így folytatjuk, és a nacionalisták malmára hajtják a vizet, azt gondolom, hogy sokkal több demokráciára volna szükség. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Bruno Golnis kap még lehetőséget, egy nyilatkozatot kíván tenni. A 151-es cikkre hivatkozva. Köszönöm, elnök úr, éppen erről van szó, nagyon rövid leszek. Elnök úr, kedves kollégák, Schulz úr név szerint nem említett, de rám utalt, amikor azt mondta, hogy elítéltek engem, a francia bíróság elítélt a holokauszt tagadása miatt. Egyébként én a rendelkezésére állok, egyébként az egész parlament rendelkezésére állok a menteli joggal kapcsolatosan. A francia felsőfokú bíróság egyébként a semmitőszék megsemmisítette az összes ítéletet ellenem, és kijelentette, hogy ez mesterségesen összeállított mondatfoszlányokból állt össze az a nyilatkozat, amivel engem vádoltak, és a politikai ellenfeleim barkácsolása volt, és nem felelt ez meg, ez az ítélet a jognak, a törvénynek. Egyébként más joghatóság elé nem ítélték, nem utalták ezt az ítéletet, és egyébként ez első alkalommal történt a Dreyfus ügy óta a mi jogrendünkben. Úgyhogy én is ártatlan vagyunk. Köszönöm, mondja az elnök úr. Azt nem mondtam, hogy Eston asszony kommunista volt, hanem azt mondtam, hogy pacifisták része volt, akiket utitársnak nevezett annak idején Lenin eh, elnök. Csak személyes nyilatkozatot lehet tenni, Golnis úr. Elnök, köszönöm szépen. Golnis úr, köszönöm szépen, Golnis úr. Mint ahogy mondtam, csak eh, személyes nyilatkozatról volt szó az ön esetében. Kedves kollégák, most eh, a szavazásra térünk át mindannyian tudjuk ennek a szavazásnak eh, a fontosságát, ismerjük. Három eh, állásfoglalási javaslat eh, létezik a bizottság bemutatásával kapcsolatosan. A zöldek állásfoglalási javaslatának elfogadására térünk most át. Itt módosító indítvány nincs. Ezt az állásfoglalás szavazásra bocsátom, ki van mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Most pedig a GUE NGL állásfoglás indítványára térünk át. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Következő javaslat. Az ECR frakciójén nincs módosító indítvány. Itt név szerinti szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 52 mellette, 609 ellene, 33 tartózkodás. Ezt a szállásfoglalás tervezetet elutasítottuk. Következő az új bizottság megválasztásával kapcsolatos határozat, javaslat, ezt név szerinti szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 488-an mellette, 137-en ellene, 72 tartózkodás. Mindenkinek köszönöm. I would like to warmly Szeretnék gratulálni az újonnan megválasztott biztos testületnek, és Barozó úr, gratulálok, nagyon nagy munka vár bennünket, sokat várnak tőlünk az állampolgárok, most cselekedni kell és teljesíteni kell. A, az Európai Tanács elnökét, elnökéhez fordulok, október 31 ig tehát 2014. október 31 ig lesz hivatalban ez az új bizottság. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Uh, uh, yes, colleagues. Uh... Kedves kollégák! Kérem önöket, hogy egy pillanatra üljenek le. A tanács szeretne néhány szót szólni hozzánk. Néhány perc türelmet kérek, kollégák. Statement by the Council. A tanács nyilatkozatát hallgatjuk meg. Secretary of State. Well. Uh, Mr. President Barroso. Barroso elnök úr. Kérem, hogy két percre még foglaljon helyet, a tanács nyilatkozatát hallgatjuk meg. Why didn't you inform? Gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék beszélni, de először is hagy gratuláljak az Európai Unió soros elnökeként szeretnék Barozó elnök úrnak gratulálni, illetve az egész bizottságnak. A támogatáshoz és a bizalomhoz azt kell mondanom, hogy valóban érdemes gratulációt fűzni, de a következő hónapokban és években a bizottságnak, a parlamentnek nagyon fontos szerep jut hiszen fontos feladatokat kell véghez vinni itt az Európai Unióban. A klímaváltozás, a biztonság, a gazdasági globalizáció, nagyon lényeges témák, és egy olyan válságnak a befejezése, amelytől még jelenleg is szenvedünk. Szükség van az új kezdeményezésekre, a Lisszaboni szerződés értelmében, az intézmények vonatkozásában az európai állampolgárságot kiemelni, a szociális szolidaritásra is hangsúlyt kell fektetnünk, a külügyi szolgálat ugyanide tartozik, és a bizottság és a parlament nagyon fontos szerepet kap ebben. Mi tanácsként is szeretnénk azt látni, hogy a bizottság tényleg ragadja meg az alkalmat most, hiszen, mint ahogyan mondtam, fontos feladatokról van szó. Nem végtelen a lehetőségeinek és az eszközeinek a tárháza, de gyorsan és eltökélten kell lépnie és dolgoznia, hiszen ezt várja az európai polgárok többsége. Miután Európában van egy kis bizonytalanság, amely érzékelhető. Nagyon fontos az, hogy most az új politikai eh, szakasz elinduljon, amikor véglegesen is megkezdődött a 21. század. Barózó elnök úr, önnek szeretném mondani, hogy igazi európerként lépett föl a beszéde alkalmával, és támogathatom önt, biztosíthatom a felől, hogy támogatni fogjuk. És úgy gondolom, hogy a parlament részéről is elmondható ez. Ha több Európát szeretnénk, ha polgár közelibb Európát szeretnénk, és biztosítani kívánjuk azt is, hogy a parlamenthez közelebb kerüljenek a polgárok, akkor ezért önöknek is tenniük kell. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönjük szépen, miniszter úr, a spanyol kormány részéről, most pedig Barózó elnök úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Csak nagyon röviden Szeretném saját nevemben és a bizottság valamennyi tagja nevében szeretném hálámat kifejezni azért a bizalomért, amelyet az imént belénk helyeztek büszkék vagyunk a szavazás miatt, hiszen a politikai spektrum ide részéről megnyilvánult irántunk a bizalom, és egy valódi mandátumot kaptunk ezáltal. Szeretném a tanács elnökének is megköszönni eh, kedves szavait. Úgy gondolom, hogy most eh, adottak a körülmények, a feltételek ahhoz, hogy elkezdhessünk dolgozni. De azért hagyd mondjak valamit. A szavazás során hallottam néhány megjegyzést, és szeretném teljesen világossá tenni, hogy azok, akik a totalitárius Szovjetuniót összehasonlítják a demokratikus Európai Unióval, azok nem tudják, hogy mi volt a diktát, diktatúra alatt élni, és nem tudják, hogy mit jelent a demokrácia. Az Európai Unióban, ahol működik a demokratikus Európai Parlament, és ez a demokrácia, itt megválasztották önök az Európai Bizottságot, akik önök pedig az európai állampolgárok által demokratikusan választott képviselők. Ez a demokratikus legitimáció, amit önöktől kaptunk mi azzal, hogy demokratikus kormányok a 27 tagállamból jelöltek biztosokat. Büszkék vagyunk, és teljes eltökéltséggel akarunk tovább dolgozni Európa demokratikus jövőjéért, és a legnagyobb a szabadság térsége Európa. Köszönöm szépen! Ezzel véget ért eh, az ülésnek ez a része, és eljött az ideje annak, hogy mindenkinek lehet gratulálni. Köszönöm.